Hello and uh, welcome to this workshop. We'll... Üdvözlöm Önöket ezen a workshopon, rássunk is hozzá. Először is tisztelt európai parlamenti képviselők, nemzeti parlamenti képviselők, kollégák, vendégeink. To gender and healthcare. Üdvözlöm Önöket a kettes számot viselő workshopon, ahol a női ügyek és az egészségügyi általás kérdésével fogunk foglalkozni. Tudjuk, hogy mielől menekülnek a nők fő, nagyon komoly erőszakos cselekmények ellen. A jellemző az, hogy egyedül utazó nők, terhes nők, szoptató nők, fiatal lányok, kísérő nélküli fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. Nagyon sok ilyen van a migránsok között, akiknek sajátos igényeik vannak, amivel valamit kezdeni kell a hosszú út alatt, a befogadó és tranzitállomásokon egyaránt, tudjuk, hogy akut és hosszú távú igényekről is beszélünk, amelyekre oda kell figyelni. A nők sajátos igényeit egyszerűen el kell ismernünk. A szakértőink meghívott előadónk véleményére nagyon kíváncsiak vagyunk ez ügyben. Elsőként meg is adom a szót első vendégünknek, aki nem más, mint Virginia Langback, aki a Nemies Egyenlőség Európai Intézetének igazgatója, a, amely szervezet társszervezője ennek a mai workshopnak, és nagyon sokat segített az Európai Parlament Nőjogi Bizottságának munkáját eddig is. Három perccel szívesen adom meg önnek a szót. Thank you very much. Nem szépen tisztelt európai parlamenti képviselők, nemzeti parlamenti képviselők, kedves kollégák! Aminek ma tanúi vagyunk, ennek nincs, erre nincs példa. Az európai tagállamokra ez hatalmas nyomást helyez, és az európai tagállamoknak támogatást kell nyújtaniuk a menekülteknek. Ez a helyzet amelyre fel kell készülnie az országoknak, illetve a hatóságoknak. A, azonban a legegyértelműbb szükségleteket, legalapvetőbb szükségleteket sem tudják sok helyütt kielégíteni. Az egészségügyi ellátás nem megfelelő, az e-, menekültek el, elhelyezése nem megfelelő. Egyértelmű tehát, hogy nagyobb, több feladat, több, ö, nagyobb ráfordításra van Ö, a menekültek helyzete, az úton lévő menekültek helyzete nagyon nehéz, és az egészségügyi ellátás biztosítására nagyon nagy szükség van. Miért kell külön odafigyelni lányokra és nőkre? Először is azért, mert a nemük ezt diktálja. A női menekültek külön egészségügyi kockázatoknak vannak kitéve, például a nemi alapú erőszak, aztán a gyermekvállalás, a terhesség, a szoptatás helyzete, a reproduktív egészséghez kapcsolódó jogok, az legutóbbi humanitárius beszámolók arról számoltak be, hogy nagyon sok terhes nő van úton, és ők nagyon nagy nyomás alatt vannak, stressz helyzetben vannak, mentálisan, pszichológiailag hatalmas veszélyeknek vannak kitéve, amely halálos kockázattal is járhat. Nagyon sok a csecsemő, tehát nagyon sok a szoptatóanya, a csecsemők az alultápláltság veszélyének vannak kitéve. A nagy számú nő a menekültek között azt mutatja, hogy ezeket a szükségleteket komolyan kell venni a menekültáborokban is. A tavalyi évhoz képest a nők és a kislányok, vagy lányok a menekültek 60%-át teszik ki. Ezek a leginkább kitett, sebezhető csoportok, szociális védelemre van szükségük, nagyon sok a kíséret nélkül utoz, utazó nő, a terhes nő, a szoptató nő, a kamasz kislány, E, e, az idősebb nők például. A támogatási rendszerünknek e, ezeket a szükségleteket komolyan kell venniük. Két szakértő fog beszélni a további egészségügyi helyzetről, a menekültek helyzetéről, női menekültek helyzetéről, a határokon, <clears throat> és a menekültáborokban két dolgot eh, hadd vessek ki, amely, vessek fel, amelyek nagyon fontosak. A nők és a kislányok nagyon kivannak téve a nemi alapú erőszaknak. A lányok és a, kislány, és a nők, akik egyedül utaznak, erőszak áldozatává válhatnak, szexuális erőszak áldozatává például az embercsempészek által. A túlságosan <clears throat> zsúfolt menekültáborok, ahol nem tudnak külön aludni, külön tisztálkodni a nők és a lányok, azok megint ilyen veszélyes terepek a nőknek tehát külön helyet kell biztosítani a menekültáborokban, a tranzit eh, eh, táborokban, lehetőséget kell biztosítani a nőknek arra, hogy higiéniai szükségleteiknek eleget tegyenek, hogy szoptatni tudjanak, a csecsemőket el tudják látni. Nagy, nagyon fontos, hogy a munkatársakat és a segítőket tovább képezzük eh, a nemi alapú erőszak eh, aspektusait tekintve, hogy ezt felismerjék. Aztán az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés is nagyon fontos. A nők, lányok nem tudnak hozzájutni a legalapvetőbb eh, ellátáshoz, sem a tranzit, sem a fogadó állomáson, a sürgősségi egészségügyi ellátáshoz például nincs megfelelő információ, nincs elég női tolmács, így a nők nem tudnak segítséget kérni, és ezért sebezhetőbbek, jobban kivannak téve az embercsempészeknek és egyéb opportunista e, személyeknek. A munkatársaknak el kell jutatniuk a, a menekültekhez a szükséges információkat a bizalmas interjúkhoz, illetve az orvosi vizsgálatokhoz külön helyiségeket kell biztosítani a nőknek és a lányoknak. Ezek a legalapvetőbb példák arra, hogy milyen szükségleteik vannak a, nőnek, hossz, a nőknek. Hosszabb távú egészségügyi ellátásra van szükség az végállomáson mindenképpen, és erre tehát külön oda kell figyelni a menekültek körében. A men- migráns nők nagyobb akadályokkal néznek szembe, hogyha hosszú távú egészségügyi ellátást kell, hogy kapjanak, ez lehet kulturális nyelvi akadály. Egyes kultúrákban például elfogadhatatlan az, hogy férfi orvos kezelje a nőket. Ez azt jelenti, hogy ezeket a nőket nem kezelik? A, a fogadóállomásokon nem tudják a nők kirehagyni a gyerekeiket, nem, tudják, el, nem tudnak elmenni egészségügyi ellátásra, nem tudják igénybe venni a közlekedési eszközöket, tehát nagyon súlyos helyzetek alakulnak ki emiatt. Emellett azt is meg kell állapítanunk, hogy a nagyon sok menekült lehet, hogy illegális bevándorlónak eh, számít, és ezért még inkább nem tud hozzáférni az egészségügyi ellátáshoz. Nagyon sok a kihívás. Remélem, hogy eh, gyakorlati megoldások merülnek itt fel a vitánk során, amelyek pozitív hatással lehetnek a nők és lányok, menekülő nők és lányok egészségügyi helyzetére. Köszönöm szépen! Köszönjük Langbek asszonynak, most pedig megadom a szót a második meghívott vendégüknek, Hannah Bradby asszonynak, aki a szociológia tanszéken e, dolgozik e, Uppsala Egyetemen Svédországban. A szociológia és az egészségügy összefüggéseit e, vizsgálja, tehát abszolút idevágó a szakterülete. Brad eh, asszony, maximum 10 percről nyert szó. Thank you very much. Uh, thank you for the opportunity to speak to you. Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok önökhöz, és azokról a kutatásokról számolhatok be, melyeket a WHO megbízásából az európai régióban végeztünk. Itt a szakpolitika ö, tudás alapú, tudományos alapokon álló és az egészségügyi ellátást a menekülteknek biztosító projekt kereteiről beszélek. Összevetve azok a nagyon erős morális és legális kötelezettségekkel, amelyek az egészségügyi ellátás szükségességét aláhúzzák, a kutatási eredmények inkább csak szétaprózódottak. Az egyik nehézség abban áll, hogy nagyon nehezen definiálható maga a migráns is. Részben abból adódik ez, hogy egy politikai folyamatban van ez a meghatározás. Az, hogy valaki gazdasági menekült, irreguláris vagy legális migráns, önmagában nehezen meghatározható, és egy labilis állapot változhat országonként, határonként, sok esetben maga a migráns személy ellenőrzésen kívülálló okok határozzák meg státuszát. Annak ellenére tehát, hogy a tudományos kutatás alapjai szétaprózódottak, ideértem a tudományos vizsgálatokat és a civil szervezetek tanulmányait is, az látszik, hogy az anyasági egészségügyi ellátás, terhes ellátás rendkívül fontos szükség. A mentális betegség, a mentális stressz kezelése is egy sürgető igény. A, az a kevés tanulmány, ami létezik, rámutat arra, hogy ez egyre növekvő szükséglet. Belátható az is, hogy nagyon sokféle nem mért, tudományos munkák által nem mért egyéb tényező is van, betegség és egyéb szimptóma. Rendszeresen rámutatnak a tanulmányok a kommunikációs és nyelvi problémákra, erről már hallottunk, amelyek nyilvánvalóan akadályozzák a ellátáshoz való hozzáférés. Nem csak nyelvi problémákról van itt szó, hanem a várakozások, az kérdés is, hogy ki mit ért meg a helyzetből, és a bizalom hiánya, a bizonytalanság is, is ide ö, sorolhatott. Nem pusztán arról van szó, hogy nem értik a nyelvet a felek, <clears throat> és nincs tolmácsolás. Nagyon kevés tudományosan feldolgozott narratíva, történet van a migránsoktól maguktól, általában a szakemberek nézetei taglalják a tanulmányok. Kevéssé hallgattatik meg a, a menekültek hangja. Az ő egészségügyi meghatározásuk meglehetősen holisztikus. Adott esetben nem antibiotikumot akarnak, hanem egy átfogó ellátási igényük van. egy dolog világosan meghatározható a tudományos eredmények alapján, hogy a jogi keretek hozzák létre a problémákat. Tehát az, hogy az embereket elzárják, vagy szétválasztják, és az a, annak a menete, annak a módja, hogy elbírálják a kérelmeket, a bürokratikus akadályok, a költségek, az egyéb akadályok, például a társadalombiztosítási rendszerek ez való hozzáférés hiányosságai okoznak sokszor egészségügyi gondokat. Van egy olyan felfogás, amiről a kollégám is beszél majd, miszerint a, az európai országba érkezés előtti trauma lenne az oka minden problémának. Látni kell, hogy a traumát az érkezés után is okozhatják tényezők, illetve fenntartják a traumatikus állapotot. Hallottuk azt is, hogy a problémáknak a nők aránytalanul ki vannak téve. A kutatási eredmények is rámutatnak, hogy az egészségügyi ellátás önmagában számukra alacsony prioritás. A biztonság, a családegyesítés és egyéb tényezők az, amik a homloktérben vannak számukra. A, a, a foglalkoztatás, a visszatelepítés, a diszkrimináció elleni védelem, a családegyesítés, olyan munka, amely nem ö, stigmatizált, ezek azok az indirekt tényezők, amelyek jobb egészségügyi állapothoz vezetnek. És ez a többféle ügynökség összekapcsolásával könnyebben elérhető. Olyan one-stop shop létrehozásával, ahol az egészségügyi ellátók együttesen tudnak találkozni az menekült nők igényeivel, és nem külön-külön igyekeznek ezt nyújtani pragmatikus dolgok is ide vezetnek. Például, hogy rövidebb határidővel lehessen fordításokat kérni, működjön a közlekedés, tanácsadás. Tehát ilyen praktikus fizikai dolgok is nagyban segíthetik mindezt, valamint a, a, a megbégzés helyett az elfogadás légkörének biztosítása. Tehát, hogyha néhány sürgető igényt kéne megnevezzek, ugyanerre nem kértek, de megteszem, a, a rangsor élén az ellátáshoz való jogi hozzáférés korlátait kellene eltávolítani, és a, a, a terhes anyák, illetve gyermekek ellátását kéne biztosítani, független attól, hogy mi a státuszuk. A jobb kommunikáció, tolmácsolás, megfelelő dokumentáció betegek számára, hogy ne kell mindig újra elmagyarázni, hogy mi a, a, a, az ügyük, legyen egy dokumentumok, amelyet rögzíti, beleértve a pszichológiai traumatizált állapotot is és persze védelem a sérülékeny csoportok számára oly módon, hogy a megbélyegzés elkerüljük, és a támogatástól való félelmet is lebontjuk. Mert sok esetben ezek a nők nem, <clears throat> nem, nem hajlandók alávetni magukat teszteknek vagy vizsgálatoknak. Ugyanakkor az egészségügyi modelleket úgy kéne átalakítani, hogy figyelembe vegyék, hogy a mobilitás egy új norma. Tehát a válságot mi úgy tekintjük, hogy, hogy előbb-utóbb elmúlik, és reméljük, hogy egyes tényezők elmúlnak, ha a háborús helyzet enyhül, de a mobilitás egy hosszú távú állapot lesz a világon továbbra is. Köszönöm szépen, elnök asszony, ennyit szerettem volna elmondani. Professor Bradby. Köszönjük Bradby professzor asszonynak. We'll now get... Folytatjuk, most pedig megadom a szót Kérem Monteladó asszonynak, aki egy nagyon fontos civil szervezetet képvisel. Orvosok határok nélkül, akik nagyon sokat tesznek a menekültek egészsége megőrzése érdekében, nyilván összefoglalja majd az Medicine Sans Frontières munkáját. Fontáldó asszony, 5 percre a szó. Yeah, thank you. I had some slides just to show you some pictures. Ekkal is készültünk képekkel, de állítólag technikai problémák adottak. Yeah, we can wait. <laughs> no, well, I, I um, want to introduce my... Rögtön az elén hadd mondjak el annyit, hogy szakértőnek ritkán szoktak nevezni, hiszen inkább szemtanú vagyok, és kevésbé szakértő, hiszen Olaszországban, Görögországban, Szerbiában a helyszínen nagyon gyakran dolgozom, és megpróbálom önökkel megosztani azt, amit minden nap látok, hogy az emberek hangját önökhöz közvetítsem, önök felé közvetítsem. Következő diát, hogyha láthatnánk, 2015-ben Körülbelül ezer konzultációt végeztünk. A balkáni útvonal is mentén és Sziciliában láthatják, hogy a vizsgálatok 20%-a nőket érintett, 8-9%-uk terhes. Egy másik fontos adat a kísérő nélküli kiskorúak gyermekek, 3 százalékuk lány volt. Ezek olyan adatok, amelyeket korábban nem láthatunk. 2015-ben ez egy új tendencia volt, ami kis aggasztó is. Igazi kísérő nélküli gyerekekről beszélünk, nem 17-18 évesről, hanem 12 éves kislányokról, akik egyedül vágtak neki a hosszú útnak. Ez egy komoly probléma. Ez nem minden migráns eh, tükröz, mégis kicsiben talán megmutatja az összképet. megpróbáljunk egészségügyi ellátást eh, biztosítani. Orvosok határok nélkül alapvetően eh, primer Eh, egészségügyi ellátást, hogyha szükséges, akkor kórházba próbáljuk őket küldeni. De tudjuk, hogy az ilyen helyzetekben, ebben a kontextusban az egészségügyi ellátás nem csak arról szól, hogy gyógy, eh, egy, egy pirulát adunk, vagy egy gyógyszert írunk fel. Sokkal többről van itt szó, hogy az kollégám említette, egy kulturális közvetítői szerepet is el kell eh, játszani, hiszen már ez is a terápia része, hogyha az, az érintett menekült úgy érzi, hogy a saját nyelvén szólhat, hogyha nem kell félnie, hogyha úgy érzik, hogy valaki meghallgatja őket, ilyen holisztikus módon közelítünk az egész kérdéshez. Szükség esetén kórházba utaljuk őket, de erről majd később beszélek. A legtöbben elutasítják a kórházi kezelést. A kollégám is rámutatott erre. A jogi helyzet a fő akadálya annak, hogy egészségügyi ellátásban részesüljenek, illetve hogy segítséget kérjenek. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen traumákon estek keresztül a menekültek, ezért nem csak klasszikus értelemben vett orvosi ellátást nyújtunk, hanem, hanem pszichológusokkal is próbáljuk segíteni ezeket az embereket. Persze nagyon kevés az idő, nagyon sokan szorulnak ellátásra. Megpróbáltunk kidolgozni egy módszert a WHO módszereihez nyúlva. Egy pszichológiai nyújtás. ezt a kifejezést használják erre angolul, PFO az angol rövidítése. Lehet, hogy ez nem a legjobb elnevezés, de hát tudjuk, hogy egy pillanat alatt nem lehet megoldani ezeknek az embereknek a, a, a lelki problémáit, óriási traumákon estek keresztül, hosszú kezelésre szorulnak, de hát útközben legalábbis megpróbáljuk csökkenteni a stresszt, megpróbáljuk egy kicsit enyhíteni a szenvedésüket, lelki és testi szenvedésüket. Tudjuk, hogy nem csak klasszikus értelemben vett orvosi igényeik vannak a menekülteknek, még akkor is, hogyha sokszor orvosi segítségre szorulnak, sokszor számukra fontosabb az, hogy tető legyen a fejük felett, főként most télen, illetve hogy a jogi státuszok rendeződjen. Nekünk is éppen ezért a kontextushoz kell alkalmazkodnunk, és megpróbálunk az egészségügyi ellátás mellett valahogy segíteni máson is. Szerbiában, Görögországban sem volt egyszerű mondjuk egy fűtött szállást biztosítani, nagyon sok fagyásos sérülést kellett kezelnünk, illetve hipotermiát, kihűlés ellen fel kell készülnünk, higiéniai alapfelszereltsége ellátni őket, néha élelmiszerrel, néha az utazásban is segítünk, tehát egy valóban egy, egy, egy átfogó, holisztikus csomagot, segítségnyújtást képzeltünk el, de hát nem vagyunk képesek mindenre, nincs is elég a felhatalmazásunk azért. A földközi tengeren, illetve az égei tengeren is eh, tengeri mentést is eh, végzünk, hiszen nagyon sokan veszik az életüket eh, a tengeren, főként az égei tengeren ez sokkoló, láthat, láthatjuk, hogy mert látják, hogy milyen közel van Törökország, mégis más módjuk nincsen, még akkor is, hogyha van szárazföldi határ, amely legális és biztonságos. Az emberek félnek, és év, naponta több ezeren Görögország felé ilyen lélekvesztőkben indulnak. De persze mindez csöpp a tengerben, ezért úgy érezzük, hogy advocacy típusú segítséget is kell nyújtanunk, hiszen sokkal összetettebb eh, ellátást igényelnek. Egy kicsit jobban koncentrálva a nőkre, hiszen mégiscsak eh, a, a, ők a legveszélyeztetettebb csoport. A vizsgált nők eh, legnagyobb része különböző légzőszervi fertőzéstől szenved, de 11%-ok láthatják, különböző traumával, tehát konkrét sérülése érkezik, nem csak az származási <coughs> országban, hanem utazás közben szerzett sebekről, sebesülésekről van szó, akár Európában is, és ami igazán ijesztő, hogy az erőszaknak több mint, erőszakos eseményeknek több mint felét az úgymond intézményes erők, tehát követik el. Egyre több a krónikus betegségben szenvedő, hogy egyre több idős ember érkezik. Olyan betegségekkel is találkozunk, amelyekkel korábban, 2014-ben is korábban nem találkoztunk. Nagyon sok a cukorbeteg, nagyon sok a szív- és érrendszeri betegséggel érkező, illetve a különböző tüdőbajtól szenvedő beteg remélhetőleg a célországban megfelelő ellátásban részesülnek, majd ezt próbáljuk elérni azzal, hogy olyan orvosi igazolást állítunk ki, amely majd könnyíti az orvosi kezeléshez jutásukat. Ezt csak reméljük, de nem lehetünk ebben biztosak, mert tudjuk, hogy ha a célországba érkeznek, ott sem minden teljel mézzel folyó kánaán sokszor a helyi állampolgároknak is sokat kell várniuk ilyen típusú ellátásra vagy kezelésre, nem tudjuk mi lesz velük, hiszen ilyen follow-up, ilyen nyomonkövetés nincsen. Mentál egészségügyi szimptomákról, vagy, vagy lélektani szimptomákról beszélhetünk, de hát ez teljesen normális olyan esetben, amikor ilyen traumákon mentek keresztül, depresszió, a, a, a, a, a rettegés, nem is beszélve a PTSD szimptomákról. Már említettem az elején, hogy megpróbálunk, hiszen nagyon rövid ideig látjuk őket, tényleg csak az akut problémákat tudjuk érdemben kezelni, de hát próbáljuk őket valahogy elindítani a hosszú távú kezelés útján is. A nők között a nők, az érkező menekült nők 10%-a terhes, vannak olyanok, akik útközben eh, szülnek, szültek, és ami igazán ijesztő, hogy eh, nem akarnak a kórházi kezelésben részesülni. A görög-szerb határon például hajnal egykorra nagy hidegben találkoztam egy nővel, 7 hónapos eh, terhessel, sárgaságtól szenvedett, és megpróbáltuk mindenképpen arra rávenni arra, hogy kórházba menjen, és azt mondta, hogy nem, nem, nem, nem hagyhatom el, hiszen ezzel a csoporttal utazom, lezárják a határt, még most át kell csúszanom a határon. Mit tehettünk? Folyamatosan arra gondoltam, hogy mi lesz vele, mi lesz a gyermekével. Hát ez egy kiragadott példa, de nagyon sok hasonló van egész egyszerűen nem hajlandók kórházba menni, még akkor is, amikor nagyon rossz klinikai állapotban vannak. Zárásképpen úgy érezzük, hogy védelemre szorulnak, nem csak a nemzetiségi hovatartozás alapján, hogy az most működik, hanem egyénként szorulnak védelemre mert nagyon veszélyeztető csoportokhoz tartoznak, említettük már, már a traumák miatt is, amelyen keresztül estek, illetve további súlyosbító körülményekkel is számolni kell a migráció során, például az ellátás hiánya, a szállás hiánya, az élelmiszer hiány, az, hogy a méltóságukat nap mint nap megsértik, sérülnek az emberi jogaik. Zárásképpen még egy kiragadott példát hadd hozzak, Enidaminiben egy gyermekkel, egy kislányjal 7 éves kislányjal találkoztam, aki Iránból menekült. Az óriási káoszban a, találkoztam vele, kardiopátiától szenvedett, komoly, nagyon komoly szívbetegség, szívátültetésre szorult, minden orvosi dokumentációval rendelkeztek, megmutatta ezt az édesanyja. Mindenkit kértem, Eh, hogy eh, segítsenek, de azt mondták, hogy nem, mert Iránból érkezett. Nem volt tehát más választása, mint hogy az ember csempészek eh, kezébe adja az életét, abban a reményben, hogy egy olyan országba csempészik, ahol majd megfelelő állátásban részesülhet. Szerintem ez egész egyszerűen elfogadhatatlan. Nem azért van szorul valóban védelemre valaki, mert mondjuk Szíriából érkezett, és mások irányból nem, szerintem nem egyénként kell ezt elbírálni. Az utolsó diával zárom. Mit kérünk? Biztonságos áthaladást. nem azt szeretnénk, hogy még több hajó legyen az égei tengeren, hanem azt szeretnénk, hogy tudjuk, hogy útra kelnek, úgyis ha útra kelnek, miért ne segítenénk, hogy biztonságos legyen az útjuk. Nincs más választásuk, tudjuk ezt, segítsük őket. Újra és újra el kell, hogy mondjuk, de most már kicsit el, kezdjük elveszíteni a, a hitünket és a türelmünket. Nagyon frusztráló, amikor ennyiszer elmondtuk, évek óta mondjuk ugyanazt, nagyon ijesztő látni ilyen mennyiségben, ilyen számon érkezni. Ezrek érkeznek nap mint nap. Inadöményben 13 ezeren vannak a hideg esőben szállás nélkül. Szerintem ez elfogadhatatlan. Köszönjük Fontádó asszony. Most pedig úgy látom, hogy a társ elnökünk folytatja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előttem szólónak hogy megtartotta az előadását. Köszönöm szépen mindenkinek, aki most itt van. Többen jelentkeztek szóra. Az Márteni Márta az első hozzászóló Magyarországról, és szépen sorban regisztráljuk a hozzászólási kéréseket. Kérem azonban mindenkit, kérek azonban mindenkit, hogy csak két percet beszéljen, mert nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Tessék, megadom a szót Mátrai Mártának tisztelt elnökasszonyok, tisztelt résztvevők! Új jelenségre próbál ma választ adni Európa számos országa. Régi tudásunk alkalmatlannak látszik a jelenségek értelmezésére és kezelésére. Ez a kérdéskör az újkori népvándorlás és annak társadalmi, szociális és egészségügyi következményei. Magyarországon 2015-ben 177.135 menedékkérelmet nyújtottak be, ami százszorosa a megelőző éveknek jellemzője még a helyzetnek, hogy a kérelem benyújtását követő egy héten belül a kérelmezők döntő többsége eltűnik a hatóságok szeme elől, meg sem várva a menedék kérelmek elbírálását, egészségi állapotuk felmérését, ha egyáltalán elfogadják ezt a segítséget. A magyar kormány minden szükséges intézkedést megtett és megtesz az ország és Európa közegészségügyi, járványügyi biztonsága és a bevándorlók egészségügyi ellátása érdekében. Különös gonddal jár ez a sérülékenyek, így például a nők, a kiskorúak, a várandós nők esetében, akik különleges bánásmódot igénylő személyeknek minősülnek, helyzetükből fakadó sajátos szükségletekkel. A férfi és női kapcsolatok kulturális különbségeiből eredően a migráns nők és családjai sokszor el sem fogadják az ellenkező nemi orvosok közreműködését az egészségügyi ellátás során, így betegségek megállapítása, azok kezelése rendkívül érzékenységet követel meg. A női menedékkérők aránya tavaly 20,5% volt, döntő többségük 18 és 34 éves, illetve 13 éves év alatti leánygyermekek. Azok a migránsok, akik már benyújtották a menedékkérelmüket házi orvosi ellátásban és széleskörű egészségügyi ellátásban részesülnek, a többiek viszont csak sürgősségi ellátást kapnak. A migránsok egészségügyi alapellátása egyrészt a bevándorlási és állampolgársági hivatal által fenntartott intézményekben történik. Amennyiben szakellátás szükséges, erre ugyanolyan módon kerül sor, mint a magyar állampolgárok esetében. A finanszírozási díj 2015 évben közel 200 ezer euró volt. Az a tapasztalat, hogy a migráns népesség jellemzően fiatal, átlagosan 31 éves, 12% körüli a tartósan beteg, 5% a fogyatékos, és 16% az orvosi vagy gyógyszeres kezelésre szoruló. Felmérések szerint az Európai Uniónak számolnia kell azzal, hogy a migráns nők jellemzően érzékenyebbek az egészséggel kapcsolatos kérdésekre, esetenként korlátozottabb... Kommen Sie bitte zum Ende, dass auch andere noch die Möglichkeit haben zu sprechen. Korlátozottabb egészségügyi eh, jártassággal rendelkeznek. Ezen tapasztalatok alapján a migránsbarát egészségügyi és szociális ellátás keretében tájékoztatást kell adni a migránsoknak az általuk igénybe vehető egészségügyi ellátásról. Tisztelt résztvevők, a jövőre nézve is különös figyelmet kell szentelni az Európának a női migránsokra. Ma a világban a migránsok egyharmada nő, 12% a gyermeket vár, sokan széles, szétesett családban élnek, távol egymástól, ezek, ezek belső viszonyairól szükséges többet megtudni, különösen a nőkre háruló negatív következmények miatt. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Kérem, használják ki az időt arra, hogy kérdéseket tegyenek föl a szakértőknek, hiszen konkrét kérdéseket is föl lehet tenni. Ez nagyon akta, jó alkalom arra, hogy konkrét kérdéseket tegyenek föl a szakértőknek. És közben pedig azt szeretném kérni, hogy mindenki tartsa be hozzászólási időt, hogy minél több embernek tudjak szót adni első a következő hozzászóló. Mm-hmm öncelikle böyle güncel ve özel çalışma gerektiren Sanırım szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a e, szervezőknek, hogy e, megszervezték ezt a rendkívül fontos e, ülést. Szeretnék köszönetet mondani az Nőjogi Bizottságnak. És már ma ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot. A mai nap Törökországban Elmondható, hogy 2011 óta nagyon sok menekült érkezett Szíriából hozzánk. Közben 2011 eh, óta eh, folytatódik a szíriai konfliktus. Eh, Törökország az az ország, amelyik az egyik leginkább kitett a szír bevándorlásnak. Hogy úgy mondjam, pozitív diszkriminációra kerül itt sor. A szír és iraki menekültek érkeznek Törökországba, és Törökország ezzel a legnagyobb menekülteket befogadó ország. A legtöbb szíriai menekült Törökországba érkezik. A számok azt mutatják, hogy 19,5 millió menekültből Három millió Törökországban él, és ez hatalmas nyomást gyakorol Törökországra. Több mint 10 milliárd USA dollárt fordítottuk már ennek a problémának a megoldására. Logikus, hogy az idősekből, nőkből és gyerekekből álló sebezhetőbb része a társadalomnak szintén jelen van Törökországban, menekültek és igen, itt felmerülnek nemi kérdések, veszélyek, rizikók. A nőknek nagyon sok feladatuk van, szociológiai kihívásoknak vannak kitéve, a háztartást nekik kell egyben tartaniuk. A nők sajnálatos módon fegyver eszköznek, háborús eszköznek is számítanak, és az háborús vagy konfliktusos helyzetekben a nők nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a férfiak. Az egyik legsikeresebb politikánk az egészségügyi politika. Azt gondolom, hogy a mai ülésen, amely az egészségügyre is koncentrál, ez nagyon fontos. Kiváló alkalom ez arra, hogy elmondjam a, a Törökországból az egészségügyre vonatkozó információkat. A török kormánytól azt kértük, hogy minden bevándorlóra, menekültre egyformán gondoljanak, amikor az egészségügyi ellátást tervezik meg. Elmondhatom, hogy itt a nők külön védelmet élveznek. És hadd biztosítsam önöket arról, hogy ugyanolyan egészségügyi ellátást biztosítunk a menekülteknek, mint a török polgároknak. További információt is tudok adni, hogyha erre szükség van. Maria Haria Meléni következik, remélem jól mondtam a nevét. So much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szervezőknek, hogy megszervezték ezt a fontos találkozót. A nők és kislányok, akik menedékért érkeznek Európába, azt remélik, hogy az emberi jogok, a reproduktív jogok és a női jogok tiszteletben tartásra kerülnek. Azonban vannak olyan európai országok, ahol a női jogokat és a reproduktív jogokat megsértik vagy korlátozzák. Litvániának még mindig eh, nincs, nincs megfelelő jogszabálya a mesterséges megtermékenyítésről, illetve a reproduktív jogokról. Azt javaslom, hogy egy közös európai egészségügyi politikát, és ezen belül egy gender aspektust erősíteni kell az európai közösségben. Annak ellenére, hogy a nacionalizmus a vallási fundamentalizmus és a menekült ellenes tendencia egyre erősödik Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök következő hozzászóló Dorin Mászei. Minden. Reggelt. Szeretnék üdvözölni mindenkit a fontos konferencián. Néhány gondolatot szeretnék felvetni, és egy kérdést. A nők nagyon sok család központjai, és az, hogy a nők bánnak, visszahat majd a gyermekeikre is. A női menekültek és menedék kirámenzők, sok esetben erőszaknak, sok esetben szexuális erőszaknak kitéve alultápláltságnak, fizikai, pszichológiai stressznek, és gyermekeiket is traumatizálja sok esetben ez a szenvedés. Az egyik hozzászóló elmondta, hogy kevés a történet narratíva, amit maguk a, a, a menekültek mondtak volna a kutatóknak. Ez sajnálatos. Nagyon sok komplex egészségügyi igény, pszichológiai ellátás is megfogalmazódik igényként, és integrálni kell őket a társadalomba, ehhez nyelvi támogatás is kell. A foglalkoztatás nagyon fontos volna. Nagy-Britanniában a menekült nők nagyon nagy része munkanélkül lesz, és a gyermekeikben tükröződik a negatív és pozitív tapasztalat az anya részéről. Nagy-Britanniában a felsőház belügyi bizottság, ahol én is dolgozom, elkezdett egy vizsgálatot a kísérlet nélkül utazó gyermekek ügyében. Ám mit jelent a kiskorú? Lehet egy 17 éves fiú vagy lány, nagyrészt nagyobb gyerekek, ezek mások, mint a kisgyermekek igényei ezek. Meg kell találjuk azt, hogy meghallgassuk ezen kiskorúak hangját. Ha bárkinek van tapasztalata, ebben az ügyben, a gyermekek sorsát illetően, akkor szívesen meghallgatnánk őket. Köszönöm. Nagyon fontos területet érintett a kiskorúak körével, most pedig Alina Del Diala Albániából kapja meg a szót. Faleminderit që më të diskutuar Köszönöm szépen a lehetőséget. Európa egész számára óriási kihívás. Elkezdem újra, talán megpróbálom a mikrofonba mondani, hogy mindenkinek könnyebb lesz. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, tehát azt kezdtem volna mondani, hogy ami most folyik itt Európán, az mindannyiunk számára egy közös kihívás. 60 ezer menekült van Albániában, minden ötödik közülük nő. 2015 Albániában a menekültek éve volt, ezt nyugodtan mondhatjuk. Az albán kormány tagadja ezt a problémát. Egyszerűen letagadja a probléma létét, pedig hát Albánia és Görögország között nagyon komoly menekült áradat van. A szíriai konfliktust mi is a bőrünkön érezzük. A Miért indulnak útnak a menekültek? Azért, mert nincs munka, azért, mert nincsenek lehetőségek, azért, mert rosszul kormányozzák az országot. Nos, azt hiszem, hogy a nők sokkal érzékenyebbek ki bizonyos kérdésekre, a család, a gyermekek, ez igazából az életük, és nagyon nehéz döntés számukra, amikor útnak, úgy döntenek, hogy útnak indulnak. Az egészségügyi ellátást tudjuk, hogy milyen alapvető fontosságú. Igazi kálvárján mennek keresztül óriási szenvedésnek vannak kitéve, nem csak fizikai, hanem lelki traumának is. Meg kell találnunk a módját, hogy hogy megfelelő ellátásban részesítsük őket. Azt hiszem nyugodtan elmondhatjuk, hogy a menekült hullám legnagyobb vesztesei, a legjobban szenvedők a, a, a nők. Éppen ezért a túlzott bürokráciát fel kell számolni, hiszen ez ellehetetleníti, hogy eljussanak a kívánt célországba. Köszönöm a, a, az eddigi eddig nyújtott segítséget, Köszönöm szépen. A következő hozzászóló horvát, Kordána Szopolasszony. Zahvaljujem predsjedavajuća, poštovane kolegice i kolege. Dakle, dolazimo iz Hrvatske koja je jedna od zemalja na takozvanoj balkanskoj ruti. Köszönöm, az egyik úgynevezett balkáni útvonal mentén országból származom, ahol átutaznak a migránsok. Hazámon is, Horvátországon is. A 2015. szeptember közepe óta az év végéig több mint 50 ezer migráns haladt át Horvátországon. Közöttük kb. 20 felnőtt nő volt, még a kiskorúak között az arány, legalábbis abból indulunk ki, hogy 40% körül volt a leánygyermekek aránya. Úgy gondolom, Horvátország példa lehet arra, hogyan lehet ilyen hatalmas migráns hullámot kezelni és ellátni. Bár ezen emberek közül senki, vagy alig néhány kívánt hazámban maradni. 24 ember maradt összesen Horvátországban, illetve kért menedékjogot Horvátországban. A nagy tömeg egészségügyi ellátása nagyon nagy kihívást jelentett. Többen elmondták ma már, hogy mekkora problémát jelent ez az ellátórendszerekre, milyen óriási kihívást jelent ez, újszerű kihívást. Sokan elutasítják tudnilik az ellátást, mert ez azt jelenti, hogy fizikailag elválasztják a vizsgálat ideje alatt a családjától vagy a csoporttól, de sok esetben azért is utasítják a nők az ellátást vagy a vizsgálatot, mert, mert férfi nyújtja, vagy azért utasítják el, mert hogy úgy érzik, hogy idő, időt vesztenek vele, és mielőbb tovább akarnak haladni. A nők sajátságos igényeit is figyelembe kell venni, erről is többen beszéltek előttem ha amikor viszont meg, megérkeztek ezek az emberek a célországba, az egészségügyi következményei az utazásnak velük maradnak. Elsőbben pszichológiai hatások, de fizikai hatások is érzékelhetők. Ezért kell foglalkozni velük már az út során is. Köszönöm szépen. Hát akkor kezdődik az igazi munka tulajdonképpen. Cecil kienge a következő hozzászóló, Parancsoljam! Eh, grazie. E, eh, Köszönöm szépen. Köszönöm először is. Most dolgozom egy olyan jelentésen, amely a menekült és migrációs kérdés holisztikus megközelítését tárgyalja. jövő heti plenárison fogjuk ezt napirendre tűzni. Ezen jelentésben külön figyelmet szentelek a nők kérdésének. Én magam személyes orvos vagyok, és azt hiszem nekem is van névi kötődésem az egészségügyi ellátó rendszerhez. Sok nővel találkoztam a szakmám gyakorlása során, ezért talán kicsit jobban látom más politikusoktól ezt a helyzetet. Valóban segítenünk kell az úton lévő nőknek, a menekülőben lévő nőknek, főként a különböző erőszakos cselekményeket elszenvedetteknek eh, lelki eh, sérüléseket, begyógyítását is segítenünk kell. Nagyon sokszor eh, a nőket, a menekülő nőket rekényszeríti az élet a sors, hogy a testüket használják fizetőeszközként. Elsősegélyre van szükségük, testi és lelki elsősegélyre. Nem tudok túl sokáig beszélni, mert szorít bennünket az idő, nem csak egészségügyi ellátás, hanem lelki segítségnyújtásra is szorulnak. Nagyon sok, beszéltünk arról, mennyi a terhes nő, nagyon sok nem kívánt terhesség is van ezek között. Ne felejtsük el, hogy a nők, hanem az, az ő gyermekeik is mennyire kiszolgáltatottak. Köszönöm szépen, már csak 5 percünk van, és aztán bejön a többi workshop résztvevője a terembe, úgyhogy kérem mindenki egy perce korlátozza hozzászólás, hiszen még négyen vannak. Úrika Géla a következő. Ja. Igen. Köszönöm én is a konferencia megszervezését és a jelentés megírását. Ám három pontot szeretnék kiemelni. Egyrészt konkrétan az a kérdésem, hogy a resettlement, a ö, visszatelepítés program hogyan fels, hiszen az UNCHR ö, e programja az egyetlen lehetőség sok nő számára, hogy gyorsan védelmet kapjon és biztonságba kerüljön, és ne kelljen ezen a elviselhetetlen úton a menekült áradattal haladnia. A másik téma, amely szerintem fontos, a család egyesítés, illetve a nők és a gyermekek szempontjából vizsgálva, hogyan lehet gyorsabban Európába jutniuk, biztonságba kerülni. Németországban úgy áll a helyzet, hogy először férfiak érkeznek, és az Németországban nagy vita folyik jelenleg a családegyesítés lehetőségéről. Harmadik kérdésem a kiváltó okok ügye. A szíriai háború elviselhetetlen. És a nő mozgalmakban mindig nagy hagyománya volt a, a béke ö, támogatásának, de erőteljesebben kéne a béke igényét megjelenteni az európai értékközösségben, a humanitárius, értékek körében erősebb politikai eszközökkel is a béketeremtést kéne erőltetnünk, erre van szükség, különben elviselhetetlen menekült helyzetek fognak tovább alakulni és fokozódni. Köszönöm szépen a következő hozzászóló. Mafro Nikolászony. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι από την Κύπρο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή δεν είναι χώρα προορισμού. Köszönöm szépen. Jelenleg Ciprus nem célország a menekülteknek, földrajzi elhelyezkedése miatt azt hiszem ez természetes, ugyanakkor tudjuk, hogy mi ciprusiak jól, hogy mit jelent az, hogy menekültnek lenni, mit jelent az, hogy menekülőre fogni, hiszen tudjuk, hogy milyen az, amikor az embernek el kell menekülni a saját házából, a saját hazájából egy jobb élet reményében. A biztonság, a béke reményében indulnak útnak ezek az emberek. A nők és a gyermekek az első számú áldozatok a legveszélyeztetettebbek, akiknek a jogait, a méltóságát legkönnyebben sértik. hiszen kiáll sorba a kenyérért, kiáll sorba bármiért. Hát nagyon gyakran pontosan a nők azok, és hát ne felejtsük el, hogy ők milyen kiszolgáltatott helyzetben vannak, ha például férfiak között kell a túlélésért küzdenük, elképesztő szenvedésen mennek keresztül test és lelki szenvedésen, a szexuális erőszak sajnálatos módon mindennapos a menekült áradat közepette. Ezeket mind figyelembe kell venni, nem csak a fizikai, hanem a lelki egészségüket is figyelembe kell venni, nem csak hagyományos orvosi, hanem pszichológiai ellátásra is szorulnak, és ezzel kapcsolatban lenne is egy kérdésem. Vannak olyan nők, akik az erőszak, nem erőszak miatt estek teherben. Mi lesz velük? Milyen lehetőségeik vannak nekik, akik a nem kívánt terhességet megszakítani, hogyan tudják? Vagy ki kell hordaniuk ezeket a gyermekeket, ennek minden következményével együtt kell élniük? Annak idején mi Cipruson külön törvényt hoztunk pontosan az ilyen helyzetben lévő kiszolgáltatott nők esetére. Köszönöm szépen, és köszönjük a tájékoztatást arról, hogy Ciprusban erről világos jogszabályok érvényesülnek. Buti Gigi a következő hozzászóló. It's Buttigieg, but it's okay. Um, good morning, everyone. Um, I come from Malta, and... Um... Máltáról érkeztem, és Nyilván önök is tudják, hogy e, először még kiinduló ország voltunk, aztán tranzitország, most pedig sajnálatos módon e, célországgá váltunk akaratokon kívül. Persze nagyon sok Máltára érkező menekült nem akar Máltán maradni, tovább akar utazni. Ez nem mindig lehetséges. Amit most Európa lát, az Máltán már nagyon régóta folyik. Nagyon sok időt vesztegettünk el. Annyit tanulhattunk volna Málta és Olaszország példájából. És látjuk, hogy most Görögország ugyan, ugyanaz zajlik, csak sokkal nagyobb méretekben. Van is pár kérdésem a kiinduló országban, a származási országban mit teszünk, hogyan segítünk a nőknek, a gyerekeknek. Hát szerintem nem sokat, nem eleget, ez biztos. Nem akkor kell elkezdeni kezelni a problémát, amikor már itt van a küszöbön. Szerintem sokkal többet is tehetnénk a, a forrásországokban. Londonban egy konferencián vettem részt tavaly nyáron, a, egy nemzetközi egyezmény is aláírásra került, ugye a nők ellen elkövetett szexuális erőszak elleni fellépésre próbáltuk sarkalni a nemzetközi közösséget. Nagyon fontos az, amikor terhes nők érkeznek egy hajónak, feketeni a kérdést, hogy teherbe akartak esni, vagy esetleg ez esetleg ezzel tulajdonképpen egy jegyet váltanak Európába azok, akik teherbe őket. Ezek nagyon komoly kérdések, amiket meg kell tudnunk válaszolni. Köszönöm szépen az utolsó hozzászól. Sekreci asszony Albániából. Ist die Dame nicht mehr im... Nincs már itt a teremben az a hozzászóló? Evonsi kollégia Imengassipuria. Elnök asszony, itt vagyok én. csak Albán kolléginám, jó magam is röviden arról szeretnék beszámolni, hogy a, a menekültek 20%-a nő. Tehát minden ötödik menekült, Albániába érkező menekült nő. Nagyon sokan különböző traumákon estek keresztül. Sokszor sajnálatos módon az egészségügyi ellátás hiánya tovább súlyosbítja a helyzetet. Az Európai Uniónak igenis segítenie kell ezeken a nőkön, segítenie kell, lehetővé kell tenni, hogy felállítsanak egy diagnózist, és ellátásban részesüljenek nagyon sok terhes nő indult tovább útnak Albániából mindenféle segítség nélkül. Segíteni kell ezeket a nőket. Az Európai Uniónak kötelessége ez. Az albán férfiak korábban menekültek voltak, sokan hagyták el Albániát, maguk mögött hagyva a családjukat. a család egyesítésre nagyobb lehetőségeket kell biztosítani. Úgy érezzük. Éppen ezért az Európai Unió segítségét kérjük annak érdekében, hogy a túlzott bürokráciának vessenek véget, és gyorsuljon a menekültjogi eljárás. Köszönöm szépen. Igen, sokan hozzászólhattunk, köszönöm szépen minden hozzászólónak a gondolatait. Az a hálátlan feladatom van, írtak volt, hogy mindig meg kellett vonjam önöktől a szót, meg, meg közbe kellett vágjak, elnézésüket kérem. Nem az volt a célom ezzel, hogy megsértsem őket, nem az, hogy mindenki szót kaphasson. 11-kor kezdődik megint a plenáris ülés, az egyes workshopok beszámolói hajhatják majd, addig néhány percet kávézhatnak, a terem előtt van kávé. Kérem, térnek vissza pontosan 11-kor, hogy azok a kérdések, amelyeket feltettek, azokra válaszolhassunk. Itt a szakértők közvetlenül is reflektálhatnak rá, meg nézemközi beszélgetéseket is folytathatnak majd bizonyal. Azt hiszem nagyon sok tudás, ismeret cserélhető így, és a plenárison ennek meg lesznek a intézményes keretei is. Köszönöm még egyszer.